Carolina Punset Banelt megválasztották az Európai Parlament tagjává, és ő helyettesíti Juan Carlos Girauta Vidal urat február 3-a óta. A parlament tudomásul veszi ezt a választást, én pedig személy szerint üdvözölni szeretném ezt a kolléganőt, aki teljes jogkörrel látja el